Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich. Köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén. Folytatjuk az egyeztetést, mindenkinek eh, megküldtük a napirendet, változtatás nem lesz, és mint mindig közvetítjük az ülést. Köszöntöm a világ sajtóját, mondja az elnök. És eh, szeretnék Kón urat, szeretném Kón urat a szociáldemokraták részéről köszönteni egy új képviselő. Örülünk bármilyen fajta erősítésnek. És a második napi rendi pont kapcsán a nyelveket szeretném ismertetni önökkel. Négy órakor szavazás lesz. Kérném, hogy a szavazókártya legyen itt mindenkinél. A február 13-ai és február 27-28-ai ülési jegyzőkönyvét a dossziéjukban megtalálják, és amit nem jeleznek az ülés végéig, azt elfogadottnak tekinthetjük. Negyedik pont, a hetedik kutatási program költséghatékonysága. Az előadó Ayala Szender asszony és Dlabajová képviselő. Ayala Szender képviselő sajnos lebetegedett utolsó pillanatban. Jobbulást kívánunk neki, úgyhogy ezért a előadónak adnám meg a szót, hogy ismertesse ezt a jelentést. Már most felhívom a figyelmet arra, hogy miután eh, a kolléganő megbetegedett, valószínűleg egy héttel ki kell tolnunk a módosítók benyújtásának határidejét, tehát ez valószínűleg április 3 vagy 4 lenne, de ezt még tisztázzuk, amíg a napirendi pontot le nem zárjuk. Mártina, köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, hogy Inés eh, nem tudott eljönni ma. Remélem, hogy egy kicsit azért tudom pótolni őt. Minden esetre látszik ebből a tervezetből, hogy ez a közös munkánk, ezért fontos, hogy mindenki előtt meglegyen, és szeretném majd meghallgatni az észrevételeiket, és természetesen Inésszel meg fogom beszélni majd az elhangzottakat. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes és hasznos volt ez az együttműködés ezen jelentéstervezet elkészítése során, és hát tudják, hogy a teljesítmény, a hatékonyság, a hozzáadott érték, ezekre a kérdésekre helyeztük a hangsúlyt. Örülök, hogy a hetedik kutatási program költséghatékonyságáról készült jelentést most ismerhet, ismertethetem önökkel. A bizottság többé-kevésbé hatékonyan kezelte ezt a programot a hetedik költség hatékony, hetedik kutatási programot. Az FP 7 esetében 55 milliárd volt a költségvetés. Ez a kutatásfejlesztési kiadások 3%-át tette ki, illetve a versenyképes finanszírozás 25%-át az Európai Unióban. Éppen ezért mm, meg kell jegyeznünk, hogy a magas szintű csoport is 2015-ben hasonló megjegyzéseket tett és sikernek minősítette ezt a, ezt a kutatási programot, jelezve, hogy először is a kutatói a tudományos kiválóságot előmozdította, és ösztönözte a, az Európai Kutatási Tanácson keresztül a kutatási programot, erősítve a KKV-kat, valamint az európai kutatási területet, azáltal, hogy előmozdította az együttműködés kultúráját, hogy meg tudjunk birkozni a tematikus kihívásokkal. Ugyanígy Európa szerte a kutatók mobilitását is megpróbálta előmozdítani, annak érdekében, hogy egy nyílt kutatói munkaerőpiac jöjjön létre. Ugyanígy ösztönözte az európai kutatási infrastruktúrába eszközölt beruházásokat is. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az FP7 futam ideje alatt több mint 139 ezer kutatási javaslatot terjesztettek elő, ezek közül 25 ezret választottak ki finanszírozásra a fő kedvezményezettek a különböző 29 ezer szervezet között egyetemek voltak. Az egyetemek a finanszírozás 44 százalékát kapták, a kutatói központok álltak a második helyen, kkv 13%-kal, a harmadik helyen és a nagyvállalatok 11%-kal a negyedik helyen. Ugyanakkor azt is megjegyezzük, hogy bizonyos szűk keresztmetszetek is voltak, amelyeket fel kellene számolni a Horizon 2020 modernizációja által, és ezt a kilencedik kutatási programba be kellene építeni, így a különböző alprogramok költségvetése között nagyobb rugalmasságra volna szükség, tehát hangsúlyoznám a rugalmasságot, általányokat kellene életbe léptetni, egy egységes ellenőrzési, auditálási folyamatot, egy egységes portára is szükség volna, és egyéb javaslatokra, amelyeket megtalálnak az anyagban. Ugyanígy figyelembe vettük a Brexitet is, hiszen most kezdődik ugye a Brexit hete. Az Egyesült Királyság távozik az Európai Unióból nem csak a költségvetés szempontjából, hanem a kutatás, fejlesztés, illetve a kutatói csoportok együttműködése szempontjából. Nagyon sok az olyan kutatócsoport, amelyben Egyesült Királyságbeli kutatók is részt vesznek. Az Egyesült Királyságbeli szervezetek 1,27 milliárd támogatásban részesültek 2014-ben. Ez a teljes költségvetés 15%-át jelenti, és 1,18 milliárdot 2015-ben, ami több mint 15%-át teszi ki az egésznek, tehát ez az EU finanszírozás legnagyobb aránya, amelyet egy Európai Uniós tagállam kapott. Éppen ezért érdekelne, hogy a bizottság hogyan vélekedik a jövőről, illetve az együttműködés jövőjéről olyan esetekben, amikor a kutatói csoportok az Egyesült Királyságban találhatók. Szeretném jelezni azt is, hogy a költséghatékonyságot a gazdasági hatékonyság és eredményesség szempontjából is meg kellene vizsgálnunk. Nagyon jól tudjuk, hogy ugye az eredményes és hatékony pénzgazdálkodást kell szem előtt tartani, és a szakpolitikai célok elérésére is törekednünk kell. A kutatás és az innováció terén ez néha elég nehéz, nehéz objektívan megállapítani, hogy mikor volt hatékony és eredményes a pénzgazdálkodás, hiszen a hibák is előmozdíthatják gyakran a kutatást, elősegíthetik az előrelépést, amikor például új ötletek vagy új gondolatok merülnek fel. Ez tehát egyfajta kihívás is a kutatási innováció szempontjából megtalálni a szakpolitikai célok fő aspektusait. Egy le is zárnám, és szeretném megismerni az önök nézeteit Szeretnék majd módosítókat is kapni, illetve észrevételeket a jelentésről, és szeretném Inesnek is megköszönni az együttműködést, és eh, érdeklődve várom a véleményeiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném rögtön megadni a szót a bizottságnak. A kutatási főigazgatóság részéről Webb úr következik. Uh, thank you very much, and thank you very much for the report, which certainly we've Köszönöm szépen a jelentést. Nagy érdeklődéssel olvastuk, vannak bizonyos dolgok, amelyeket még javítanunk kell. Ezeket természetesen komolyan vesszük. Lesz egy másik meghallgatásunk is most önökkel néhány hónapon belül. Ez is hasznos lesz számunkra, hogy az FP9-ről elgondolkodjunk. A végrehajtás szempontjából a, 2020, a Horizon 2020 jól alakult, és hogyha a jövőbe tekintünk, most valóban ezzel kell foglalkoznunk. A költséghatékonyságot nehéz objektívan bizonyítani, ez igaz, Feljegyeztük azon aspektusokat, amelyekre kitértek a jelentésben, amikor is a költséghatékonyságot számították ki, és megpróbáljuk az ilyenfajta információkat jobban beépíteni az éves monitorozó jelentésekbe, az éves tevékenységekről szóló jelentésekbe, hogy láthassuk a hatékony pénzgazdálkodás szempontjából, hogyan alakult a költséghatékonyság. Ami a Brexitet illeti, Tudják, hogy a mandátumom nem igazán terjed ki arra, hogy a Brexitről is beszéljek. Természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy az Egyesült Királyság a kutatói keretprogram fontos résztvevője, és mindannyian reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz illetve folytatódhat. Tudják, hogy a brit kutatók is szeretnék folytatni a részvételt, de attól tartok, hogy ez a tárgyalásoktól függ, ezért erről részletesebben most nem szólhatok. Minden esetre köszönöm a jelentést, és nagy élvezet lesz számunkra folytatni önökkel az együttműködést, és beépíteni a különböző kérdéseket a következő keretprogramba. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy először végighallgatom a véleményét, amely rövid volt a hozzászólása. Voltak bizonyos problémáink a programmal, és az érdekelne most, hogy hány eljárás van most a bíróságok előtt, illetve hány tagállamot érintenek ezen eljárások, az OLAF előtt hány folyamat zárult le, hány folyamat, illetve bírósági eljárás van még nyitva. És azt is szeretnénk tudni, hiszen a jelentésben az szerepel, hogy a pénzek körülbelül 59%-a alá lett vetve egy auditálásnak. Mi a helyzet a többivel? Számíthatunk-e még ellenőrzésekre? Ami pedig az általányokat illeti, azt hiszem, hogy a fő probléma az általány összegek visszamenőleges hatályú kiszámításával kapcsolatban merült fel. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban most mi a helyzet, illetve milyen következtetéseket tudunk levonni a jövőre nézve. Egyelőre ennyi lenne, és kinek adhatom meg még a szót, úgy látom, hogy senki más nem jelentkezik. Web úr, parancsoljon. Ami a jogi eljárásokat, illetve az olaf kapcsolatos eljárásokat illeti, erre írásban kell válaszoljak. Azt tudom, tudom, hogy az RTD kapcsán körülbelül hány eljárásról van szó, de egyéb szolgálatokat is érintenek ezek, tehát egy listát majd írásban tudok eljutatni önökhöz. Az 59%-ot auditáltak a helyszínen az ellenőrök, de hogyha egy adott kedvezményezetnél a különböző költségekre vonatkozóan kérik az ellenőrzést, és nem észlelünk problémát, akkor arra következtetésre jutunk, hogy nem merültek fel problémák, úgyhogy viszont, hogyha egy adott költséggel kapcsolatban problémák merültek fel, akkor ezeket auditáljuk. A többit nem auditáltuk, nem választottuk ki a különböző kereseteket. Azt hiszem, hogy nagyon sok ellenőrzést végeztünk, a programunk nagyon kiterjedt, a Horizont 2020 esetében az igazság az, hogy azt ígértük, hogy kevesebb lesz az ellenőrzés, a kedvezményezettek maximum 7%-át vetjük alá auditálásnak, de ennél több ellenőrzést hajtottunk végre. Ami pedig az általányokat illeti, a Horizont 2020-ban ez most egyértelmű, kezdettől fogva kezdődnek, tehát nem lesz visszamenőleges kiszámítás a Horizont 2020-nál. Hogyha az FP7-nél problémák merültek fel, ez sajnálatos, remélem, hogy a Horizont 2020-nál ez nem lesz így. Minden esetre, ha jól értettem, a visszamenőleges hatályú kiszámításokat, ha pontosítani tudná az elnök asszony a kérdést, nem értettem. Die Frage war... A kérdés arra vonatkozott, hogy az összegnek mely, mekkora volt az a része, amelyet az FP7-ből fizettek ki általány összeg formájában, és az utólagos ellenőrzések az általány összegeknél milyen terjedelműek voltak. Az utolsó rész, a kérdésem utolsó része arra vonatkozik, hogy különböző újságcikkekből arról értesültünk, hogy voltak ilyen utólagos ellenőrzések, és hogyha jól értesültem a sajtóból, ezek a kedvezményezetnél bizonyos zavart eredményeztek, a fogalmazhatók így. Erre vonatkozóan kérnék választ. Well, Setting flat rates is uh, There's a lot of calculation. Nagyon sok a számítás ebben, hogy megállapítsuk ezt a szintet, és persze lehetnek különböző összegek, közvetett díjak miatt, de ezeket nem is auditáljuk, ezeket az egyösszeg, egyösszegű kifizetéseket, de hát ha jól értettem, akkor százalékos adatokat kért, és erre fogok tudni írásos választ is adni. 20 és 60 százalék volt az a hetes kutatási keretprogramban, de a jogi eljárásokról, az OLEF jogairól, illetve a pontos százalékokról írásbeli választ fogok adni. Köszönöm szépen. Nem vagyok még demens, ezért eh, emlékeztetnék arra, amit kérdeztem, és eh, megígérte, hogy erre válaszol. Remélem, hogy ez be is fog következni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy más nem kér szót, a jelentés készítője kap még végezetül szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem azért volt olyan rövid ez a vita, mert több időre lenne szükség, hogy részletesen foglalkozzunk ezzel, majd a módosítók kapcsán ismételten beszélhetünk erről. Nekem is lesznek módosítóim, arra fogok koncentrálni, amit már elmondtam a különböző alprogramok költségvetésének rugalmassága kapcsán, az egyszerűsítés kapcsán, annak kapcsán, hogy jobban kell segíteni a kedvezményezetteket, jobban be kell vonni az ipart, illetve a különböző vállalkozásokat a programokba. Ezek lennének az én módosítóim, és szerintem így végezetül egy szélesebb tervezetet tudnánk létrehozni hiszen a jelentésben nem volt olyan sok hely. Tehát lesz néhány módosító, amelyen majd gazdagítjuk a jelentést. Köszönöm szépen a válaszait, és lesznek majd még bizonyára további kérdéseink is. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napirani pontot. Négy órától jelentettük be a szavazást. Most a kérdés az az, hogy most szavazzunk-e hogy én tudják hívni a frakciók az embereiket. A PIF-ről kell szavaznunk, illetve Áli kolléga véleményéről. Szavazhatunk most né- négyre. Akkor az ötös napi pont következik. A csalás elleni fellépés éves jelentés. Peter a kollega a jelentés készítője. Jó lenne, hogyha legalább lenne szavazólistánk. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir arra figyelmeztetnék mindenkit, hogy a mentesítési szavazásnál elfelejtettük a számövőszéki jogi jelentést, júri jelentést megszavaztatni, és ezért ezzel a szavazással szeretném kezdeni a számövőszék mentesítése. Tessék. Ja. Ja. Frau Vorsitzende, ich Elnök asszony, azt kérném, hogy öt percet várjunk még, hiszen nincs még itt mindenki. Köszönöm. Ich unterbreche die Sitzung für fünf Minuten. Rendben, öt percre felfüggesztem az ülést, és a Júri véleményről fogunk szavazni a bíróság mentesítéséről. Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Úgy látom, hogy kezdenek megtelni a sorok. Wir stimmen ab über die Jury Opinion. A Jury véleményről szavazunk, a bíróság mentesítéséről ezt blogban elintézhetnénk? Van ezzel kapcsolatban kifogás? Nincs. Nincs kifogás, így a júri 4-esről, 6-osról, 7-esről és a 9-esről szavazunk nincsen kifogás, ki van mellette, ezeket magasba. Köszönöm, ellene tartózkodik. Elfogadtuk így egy hangulat, Köszönöm szépen. Akkor ezt el is intéztük, így rá is térhetünk a PIF-re. Pitera asszony a jelentés készítője kíván-e szólni? Elnök asszony, szeretném elmondani azt, hogy az ajánlás, ami a, az ötös libe módosítóra vonatkozik, ezt megváltoztattam az ajánlást. Itt most azt javaslom, hogy mínusz legyen, és ne plusz, mint korábban. Ja, auf der Seite 3 finden Sie das, Seite 3. A harmadik oldalon található ez, a 8B új bekezdés alatt van ez. Nagyon nagy ez a lista, egyes kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 47 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es regi mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 48-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 49 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 49-es módosítót, 49-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. elutasítva. 50-es módosító okafogyottá vált, 51-es mellett az 50-es nem vált okafogyottá, 50-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös libe mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük, libe 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik, tartózkodik, eh, elutasítva. 59 mellette, ellene tartózkodik. 59-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 64-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 71 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 72 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 73 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74 mellette, a 74-es okafogyattá vált, 75-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodik, elfogadó 90 mellette ellene tartózkodik, elfogadó Regi 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadó Regi 8 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a regi 8-ast, ellenőrizzük a regi 8-ast, szerintem elutasítottuk, de nem volt egyértelmű. Lezárom a szavazást, igen, elutasítottuk. 91 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 92 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 96 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 97 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 98 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 99 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 100 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 101 mellett, okafogyottával 102 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 103 mellette, ellene ellenőrizzük a 103-ast, 103-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 104 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 108 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 110 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 110-est, Néhány kollega nem emeli fel a kezét. A szavazás lezárom. Elutasítva. 111 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 112 mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 113 mellette. 112-es, ott mellette volt. Egyetlen volt, hogy mellette, higgyenek nekem. Lezárom a szavazást. 113 mellette ellenet tartózkodik elutasítva. 115 mellette ellenet tartózkodik elutasítva. 116 két részben első rész mellette ellenet tartózkodik elutasítva. Második rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Regi 10 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk rá. Regi 12 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Regi 14 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 117 két részben első rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 120 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 121-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 122 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 125 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva Regi 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Regi 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 130 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 131-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 136 mellette, ellene tartózkodik, elfogadó 137 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 138 mellette, ellene tartózkodik, elfogadó 139 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 143 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 149 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk 70 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk 151 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 152 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 153 mellette, orra szóveli módosítóval nincs kifogás, szavazzunk erről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 154-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk 156 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk 157 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk 159 mellette, ellene tartozkodik, elutasítva 160 mellette, mellett ellen tartozkodik, elfogadtuk, 162 mellette ellen tartozkodik, elfogadtuk, 163 Az első rész okafogyattá vált, mellette nem tartózkodik, elfogadtuk. a 164-es okafogyattá vált, 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 165, 167 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 168 mellette ellene elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 172 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 176 két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 177 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 184 okafogyottá vált, 185 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 186 okafogyottá vált, 170 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 187 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 188 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 189 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, regi 2 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 190 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Öt mellette, elletartózkodik, elutasítva hatos, mellette elletartózkodik, elutasítva hetes, mellette elletartózkodik, elutasítva kilenc mellette ellene tartozkodik. ellenőrizhetjük a kilencest? A kilencest ellenőrizzük. And it is rejected. Elutasítva. 10-es mellette ellene tartozkodik, elfogadó 11 mellette ellene tartozkodik elutasítva 12-es mellette ellene tartozkodik elutasítva 13-as mellette ellene tartozkodik elutasítva 14-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartozkodik elutasítva 16 mellette ellene tartozkodik elutasítva 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 19-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 1 a regi 11 már ez meg volt libe 1 ezt is lefedi. A libe, libe véleményt a libe véleményt is már lefettük, így az egész jelentésről szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom egyhangúságban. Gratulálunk, Júlia! Ah, great. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az EBB pénzügyi tevékenységéről szóló 2015-ös jelentés. Ali úr volt az előadó, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni. Uh, Szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztünk. Voltak bizonyos uh, nézeteltérések a kont koordinátorok és az jelentéstevők között, mindent tisztáztunk, ennyi lenne. Köszönöm még egyszer. Thank you very much. Another one... Köszönöm szépen. Megint csak rengeteg módosítva van előttünk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene Én is szeretnék egy szavazólistát, mert akkor jobban látom, hogy hogy állunk. Elkeveredett az én listám. Köszönöm. Tehát hármas mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük? Amendment 3. A hármast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük ezt is? A négyest. Amendment 4. Check is over. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilenc okafogyta válik 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene ellenőrizhetjük a 12-es módosítót? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 13-as okafogyottá válik, 14-es is, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-17 azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhet, Ellenőrizhetjük a 27-es módosítót. Azt hiszem elutasítottuk, de nem biztos. Lezárom a szavazást. Igen, egyértelműen elutasítva. Most pedig 28 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 a fogyottá válik, 34 is, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 okafogyott, 40-es is, 42, 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, okafogyottá válik, 50, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva, elnézést, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77 okafőteleik 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 583 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 86 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a 86-ost. Azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok biztos. Igen, elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva 88, mellette ellene tartózkodás elutasítva 89, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 fogyott, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101 mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113 okafogyott. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük a 117-est? Azt hiszem elfogadtuk, de nem biztos. Elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 120-ast? Ellenőrizzük a 120-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 129 mellette, ellene. 128 mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizhetjük? 128-ast elnézést, de ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 129 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük 131-est? 131. Check is over. Lezárom a szavazást, elutasítva. 132, 132, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizhetjük? 132. es Lezárom a szavazást. Elfogadva. 134 mellette, 133, mondja az elnök. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadva 145 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizhetjük 145-ös. 145-ös elutasítva valóban, 146 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette ellene 147 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 147-es, azt hiszem elutasítottuk. Lezárom a szavazást, és valóban elutasítottuk. 147 mellette, 148, mondja az elnök, 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153 okafogyottá válik, 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük a 154-est? Lezárom a szavazást, és elutasítva. Elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 150, 155, ellenőrizzük a 155-öst, megnyitom a szavazást, lezárom, és elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a 156-ost. Elfogadtuk. Köszönjük, hogy most részt vettek. Elfogadtuk tehát. 157 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 158 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 159 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 160 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 166 mell és 167 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 160, 167 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 6. Blogban szavazhattunk a Regi 6-tól 12-ig? Igen. 6-tól 12-ig blogban mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az egész jelentést szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-1 arányban elfogadva. Gratulálok az előadónak. Remek munka, óriási munka, gratulálok. Köszönöm, most elérkeztünk a szavazás végére. And we will go to point number eight of on our és következik a nyolcadik rendi pont, az Európai Számvevőszék külön jelentése, mivel a következő napi rendi pontunk előadója hiányzik. Most áttérünk a nyolcadik rendi ponthoz, a 24 per 2016-os számú számvevőszéki külön jelentés, állami támogatási szabályok és a kohéziós politika témaköre. Ali úr az előadónk, a számvevőszék illetékes tagja Herics úr, akit köszöntök. Köszönöm, hogy eljött. Sitzen schon fast auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, Sie erhalten auch gleich das Wort zur Vorstellung. Mindjárt meg is adom a szót, hogy ismertesse ezt a jelentést, parancsoljon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Damen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, tisztelt elnök asszony, nagyon röviden szeretném bemutatni a jelentésünk eredményeit a kohéziós politika állami támogatásáról. Engedjék meg, hogy eh, a kezdetekben leszögezzem azt, hogy eh, eh, alapvetően tiltott az állami segítségnyújtás néhány kivételtől eltekintve, például bizonyos fajta földrajzi területeken. A kiadások mennyisége 2007-2017 között 500 millióra rugott, és 500 milliárdra rugott, és 120 milliárd a kohéziós politikára vonatkozott. Az auditoraink azt látták, hogy nem mindig felelt meg ez az előírásoknak, megvizsgáltuk, hogy mennyi hiba volt, a tagállamok, a bizottság is megvizsgálta ezt, a számvevőszék is, ezt elemeztük, és azt láthattuk, hogy a bizottság korrektúra intézkedéseket tett, és a 2014-es, 2020-as programba ezt megpróbálták megvalósítani. Az eredményekre szeretnék rátérni. A hibák az állami segítségnyújtásnál 13,6 százalékot jelentenek átlagban hiba százalék szempontjából a kohéziós politika területén. Ez a hiba százalék 5,7% volt, tehát elég, elég magas ez. A leggyakoribb hiba a túlzott állami segítség volt, illetve nem megfelelő ösztönzés. A regionális politikai főigazgatóság, illetve a foglalkoztatás integráció szociális főigazgatóság a hibákat az adatbankokban az állami segítségnyújtása kapcsolatban nem igazán vették figyelembe. Az adatbankok, illetve ezek miatt, az adatbankok miatt nem volt lehetőség arra, hogy a hibákat jobban lehessen elemezni, és a bizottság célzottabb intézkedéseket tehetett volna a megelőzésre a tagállamok esetében és ez azonban nem történt meg. A versenyügyi főigazgatóság viszont a horizontális elemzéseket a felügyelt támogatási szabályozások kapcsán megvizsgálta, és ezek az elemzések azt mutatták, hogy átlagban a támogatások 30%-a problematikus, ez azt jelenti, hogy bizonyos fajta szabályokat megsértettek. Volt egy aspektus, amely konkrétabb volt, öt tagállamban a problémás esetek aránya 50%-ra vagy többre is rúgott. Ezek eléggé jelentős mennyiségű hibák. Hogyha megnézzük a következő diát, akkor egy sokkal pontosabb elemzést láthatunk. azt láthatják, hogy az Európai Számvevőszék a vizsgálatai során kb. 19%-át az állami támogatási hibáknak valóban hibának tekinti, és ugyanez az arány a hibák arányában, amit a DJ Régió is megállapított. Míg a versenyügyi főigazgatóság, a DJ Comp, a támogatási szabályok felügyelése kapcsán 36%-os arányról beszél. A különbségek abból fakódnak, hogy különböző megközelítési módokat alkalmaztunk, például szúrópróbaszerűen vagy rizikóorientáltan léptünk fel. Másrésztről viszont itt van egy nagy ugrás, utolsó sorban a tagállamokra vonatkozó adatot lehet látni, a tagállamok viszont az ellenőrzéseik során 4%-nál kevesebb hibát tárnak fel. Vagyis a szabálytalanságok EU szinten ugyanazon rendszerszerű megközelítésnél ötször magasabbak voltak, mint a tagállamok részéről. Végezetül a tagállami ellenőrző szervek nem figyeltek eléggé tehát az állami támogatásra. Ezen kívül nincs megfelelő koordináció a bizottságon belül, az eredményeket, az elemzéseket nem cserélik ki a bizottság szolgálatai között, a különböző főigazgatóságok nem férnek, vagy csak, részle, vagy csak részlegesen férnek hozzá más, mások adatbankjaihoz. nem volt a regionális politika, illetve versenyügyi főgazgatóság között megfelelő konzultáció, például a Leipzig-Halle bírósági ügy kapcsán. Itt az a kockázat véleményünk szerint, hogy olyan nagy projekteket engedélyezhetnek, ahol esetlegesen megsérthetik az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, és így megsérthetik az Európai Unió pénzügyi rendelkezéseit. 2007 és 2015 között 440 nagy projektet engedélyezett az Európai Bizottság, és ezek közül csak nagyon kevés esetben volt figyelmeztetés. Másik dolog, ami feltűnt, hogy kevés a korrigáló intézkedés. a regionális politikai főgazgatóság 18 pénzügyi korrekciót szabott ki hét tagállamra négy év során. 98, 95 millió euróról van szó, amely ide kötődik. Ez nem igazán nagy összeg, hogyha megvizsgáljuk a bevetett eszközöket. A versenyügyi főigazgatóság csak egyetlen egy pénzügyi korrekciót szabott ki 0,3 millió euró értékben, ez eléggé alacsony arány véleményem szerint. 2010 és 2014-2020 kapcsán megváltozott azonban valami. Az általános mentesítési rendszert alkalmazta, a Gébert. Itt uh, a hatály sokkal magasabb lett, és az várható, hogy 90%-os arányban a támogatási intézkedések, vagy akár 70%-e a támogatási összegeknek ezen kivétel alá fog esni, tehát kicsi lesz az értesítési kötelezettség. A tagállamoknak kellene tehát itt jobban felmérnie a kockázati potenciált. Látni kell azt is, hogy a tagállamok a regionális főigazgatóság, illetve a versenyképességi főigazgatóság adatai alapján milyen mértékben vétettek a szabályok alapján, és attól kell tartanunk, hogy a hiba arányok itt is növekedni fognak majd. 2004-2020-ban megváltozott a, azt is, hogy egyszerűsítették a szabályokat a kkv esetében, illetve erősítették a szabályokat a nagyobb projektek esetében. Ez nagyobb átláthatóságot eredményezett, illetve a szabályok jobb betartatóságát. Röviden felvázolom, milyen más változtatások voltak. Bevezették az ex-ante feltételrendszereket, annak érdekében, hogy a nem megfelelő állami segítségnyújtást elkerüljék. Öt tagállam volt, amely nem teljesítette a feltételeket. Ennek alapján az Európai Bizottság számos intézkedést indított el, cselekvési terveket is elindítottak, amelyeket már tavaly végre kellett volna hajtani. Azt hallhattuk, hogy az öt tagállam közül csak egy felelt meg ennek a követelménynek, a négy többi esetében ez még mindig nyitott. Ezen kívül a tagállami adminisztrációs képességnek is növekednie kell továbbképzéssel jobb adatbázisok által. Tehát ezek olyan intézkedések, amelyeket ki kell emelni, és rátérek az ajánlásainkra, amelyeket összefoglaltunk. 12 rész ajánlásunk van, ebből a bizottság ezeket nagy részt elfogadott, hármat nem tudott elfogadni a 12 közül. Ajánlásokat tettünk a bizottságnak is, annak érdekében, hogy a nyomonkövetést javítsák, úgy, hogy a bizottság az adatbankjaiba vegye fel az információkat, ezeket használja, azért, hogy a hibák okát, módjait, mienségét elemezni tudja, és hogy a tagállami felügyeletet is javítani tudja, hogy lássák azt, hogy tényleg meg tudnak-e felelni a tagállamok az előírásoknak. Ezen kívül tényleg korrigáló intézkedésekre is szükség van, amikor nem megfelelőek az állami támogatások. Azt is javasoltuk, hogy a nagy projekteket csak akkor engedélyezzék, hogyha az állami támogatást már tisztázták. Biztosítani kell azt, hogy a tagállami ellenőrzések kielégítőek méret és mennyiség, minőség szempontjából, és különösképpen a nagyon konkrét eset tanulmányokat vizsgálják meg, és engedjék meg, hogy utaljak még egy dologra. Úgy gondoljuk, hogy egy központi EU adatbankra van szükség a Degendorf elv alapján, és a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy egy központi regisztrát hozzanak létre a, minim, a de minimis támogatás nyomon követésére. Ennyinek voltak tehát a megállapításaink, és természetesen állok rendelkezésükre, ha a kérdéseik vannak. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, és gratulálok ehhez a külön jelentéshez egy olyan témában, amelyet eddig nem biztos, hogy elég behatóan vitattunk meg eddig. Az előadói Ali úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, kedves kollégák. A kohéziós politika öleli fel az EU költségvetésének több mint egy harmadát, gazdasági, szociális és területi különbségek megszüntetése a cél az iparterületek segítése, illetve a visszaeső mezőgazdaság megtámogatása, a régiók versenyképesebb ététele, a gazdasági növekedés erősítése és munkahelyteremtés. Ez a cél, ugye, de ne feledkezzünk meg arról, hogy az állami támogatást tiltott azért, hogy a piac torzulást elkerüljük. Emellett a tiltás mellett bizonyos ágazatokban, földrajzi térségekben és bizonyos mértékig az állami támogatás megengedett. Az volt az audit célja, hogy megnézzük, hogy a kohéziós politikában a szabályokat mennyire tartják be a tagállamok, illetve hogy a bizottság mennyire tájékozott a szabályok megsértéséről, illetve milyen lépéseket tesz ezek megakadályozására. Szeretném hangsúlyozni, a számvevőszék munkájának jelentőségét, ezt köszönöm. 2007-től 13-ig terjedő időszakot vizsgálták, és külön figyelmet fordítottak 2010-től 14-ig terjedő időszakra. A szemvevőszék külön jelentése megvizsgálta azt is, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tesz, és hogy a tagállamok milyen kapacitással rendelkeznek az állami támogatásra vonatkozó szabályok megelőzésére, vizsgálatára. És a kohéziós politikával kapcsolatos vizsgálat eredményeképpen a szemvevőszéki különjelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Az ajánlatok, ajánlások legnagyobb részét érdemes elfogadni. Vannak ezek között olyanok, amelyeket lehet vitatni, de hogyha a bizottság ezen ajánlások nagy részét megfogadja, akkor a szabályok megsértése a legtöbb esetben megelőzhető. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel most akkor elkezdjük az eszmecserét, és ha nem mindenki az e-mailjét nézné, akkor most egy nagyon fontos jelentést is megvitathatnánk, de úgy tűnik, hogy mindenki az e-mailjével van elfoglalva. A bizottságot kérném állásfoglalás véget. A regi GD-től Cukupurat és az Olaf-tól Nyitó Dumászt köszöntöm. Ki kezd? Főigazgatóság parancsoljon. Many thanks, uh, Mrs. Chair. Sorry, I was looking for the, for the... Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony, elnézést kérek, a mikrofon gombját kerestem. Nagyon Hálásak vagyunk a számvevőszéknek ezért a külön jelentésért. Köszönjük a munkájukat. Szorosan együttműködtünk a számvevőszékkel annak érdekében, hogy a problémákat beazonosítsuk, és bizonyára tudják, hogy ez nem csak a külön jelentésre terjed ki, hanem már évek óta így van, a megbízhatósági nyilatkozat és egyéb témák vizsgálatánál is a szembevőszékkel szorosan együttműködünk. A 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a kohéziós politika esetében pontosan ez a terület, tehát az állami támogatások területe volt a legmagasabb hiba, legnagyobb számú hibát tartalmazó terület. Ali úr utalt a 2010-től 2014 ig tartó időszakra, Ezután a szemvevőszék már javulásról számolt be ezen a területen. Különösképpen a hiba arányról biztos látták a 2015-ös jelentést. 5,8%-ról van itt szó, de egyébként a szemvevőszék a 2015-ös egyik külön jelentésében beszámolt arról is, hogy az audit hatóságok munkájának minősége is javult, tehát ezt is üdvözöljük, és több ellenőrzés is van. Kilenc ajánlást már elfogadtunk, és ezekkel kapcsolatban megkezdtük a munkát. A szemvevőszék utal, a, hivatkozik a bizottsági cselekvési tervre is, a Digi Regio, az Employment és a Competition tehát ez a három főigazgatóság készítette ezt együtt. Segítjük a tagállamokat, hogy az állami támogatással kapcsolatos kérdéseket meg tudják oldani, mert elég összetett területről van szó. Ami a mi oldalunkat illeti, az audíthatóságokkal működtünk együtt annak érdekében, hogy az administratív kapacitásukat erősítsük. 2015 végén rendszeresen egyébként mindig részletes ellenőrző listát küldünk körbe a verseny ügyi főigazgatósággal együttműködésben készítettük ezt, a tagállamok tehát az állami támogatásra vonatkozó ellenőrzési listán végigmenve e, tudják ezt követni, így igyekszünk garantálni, hogy mindenki ugyanazokat a standardokat követi. Áttekintettük azt az adatbázist is, amelyet felhasználunk. Ugye, ha bejelentett szabálysértésekre kerül sor, az Európai Bizottságban voltak adatbázisok, de ezeket nem arra tervezték, hogy olyan fajta értékeléseket hajtsunk végre, amelyeket most a számbevőszék javasol. Egyébként most már javítottuk a rendszerünket, megvan már az az adatbázis, ahol az összes szabálytalanságot rögzíteni lehet, és még a hibák tipológiáját is meg lehet határozni. Tehát nem csak a különböző főigazgatóság között osztjuk ezt meg, hanem az OLAF rendszerével is, és az audíthatóságokkal is. Az audíthatóságokat ösztönözzük, hogy az éves ellenőrzési jelentésükben számoljanak be a hibatípusokról, tehát a tipológiáról. Abban bízunk, hogy ez segít majd bennünket abban, hogy megosszuk az információkat a versenyi főigazgatósággal, annak érdekében, hogy célzottan tudjunk cselekedni, hogyha arra szükség van, tehát rendszeresen előforduló hibatípusokra derül fény. Most át fogom adni kollégámnak a szót a DG Comp-tól, mindjárt, de szerettem volna még kitérni egy valamire. Az előadó ugye azt kérte a bizottságtól, hogy a 4B ajánlás végrehajtásán gondolkodjunk el. Itt ugye a nagyobb projektekről van szó, 2012 előtt elfogadott nagyobb infrastruktúrális projektekről. A számbevőszék is egyébként ezt leírta a jelentésében, hogy 2011-ben az Európai Bíz, Bíróság ítéletet hozott az állami támogatással kapcsolatos szabályok végrehajtásáról infrastruktúrális projektek ügyében. Ez egyébként ez egy olyan terület volt, ahol nem volt teljesen világos minden, a bizottság adott útmutatást a tagállamoknak még a dátum előtt is, és azt mondta, hogy ezek a projektek, ezekre a projektekre nem vonatkoznak a szabályok. 2011-ben a bírósági ítélettel a bírósági ítélet után a bizottság tájékoztatta a tagállamokat, hogy a jogi helyzet megváltozott, tehát fel, ki kell értékelni ezeket a nagy volumenú infrastruktúrális projekteket, és be kell számolni a bizottságnak az állami támogatás helyzetéről, ha szükséges. Nyilván értik, érthető, hogy útmutatást is elfogadott a bizottság, valamennyi hatóságnak kiküldte ezeket 2012-ben. Az útmutatásban nagyon világosan megfogalmazódik, hogy fel kell mérni az állami támogatás állapotát 2012 után. Tehát nyilván retroaktív módon nem lehet kötelezni a, sem a tagállamokat, sem a kedvezményezetteket a változtatásra, tehát visszamenőlegesen nem lehet, viszont 2012-től a jogi, jogszabályi keretek megváltoztak, hiszen a bírósági ítélet a joganyag része. Nagyon világos utasításokat fogalmaztunk meg tehát a tagállamok felé, hogy a nagy projekteket hogyan kezeljék 2012 előtt és után. Ezért nehéz a mi számunkra most ugye a programozási időszak végén, amit le fogunk zárni a jövő héten, visszatérni erre. Ugye vannak olyan kedvezményezettek, ahol ugye most itt vissza kellene tekinteni, de egyébként a kockázat az nagyon korlátozott, ahogy kollégám el fogja mondani, tehát nem is biztos, hogy erre nagy szükség van. Ami a 2014-től 20-ig tartó időszakot illeti, a nagyobb projektek esetében javítottunk az eljáráson, annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy az állami támogatás kapcsán felmerült bármifajta problémát rendezni kell a tagállamnak és a bizottságnak, mielőtt a bizottság bármifajta döntést meghozna. Ez azt jelenti, hogy erre az időszakra tehát erősebb a bizottság álláspontja, és az azt jelenti, hogy rendezni kell, tisztázni kell ezeket az állami támogatáshoz kapcsoló kérdéseket. Mert ugye nyilván nem lenne értelme annak, hogy a bizottság meghozza a döntését, és aztán utána pedig közli a tagállammal, illetve a kedvezményezettel, hogy nem felel meg a projekt a feltételeknek. Nagyon szorosan együttműködtünk az audíthatóságokkal is, ahogy már említettem, hogy a kapacitásukat erősítsük. Itt nem csak az útmutatásra, illetve helyszíni képzésre utalok, az közös ellenőrzésekre, amit elmondtam, hanem arra is, hogy az auditokkal végrehajtásában segítünk. Nagyon örülünk egyébként annak, hogy a 2015-es éves ellenőrzési jelentésben is szerepel az, hogy az audíthatóságok ellenőrzései javultak a közbeszerzés és állami támogatás területén az előző évekhez képest jelentősen. Ezek az ellenőrzések megfelelőek tehát a szabályok szempontjából. Ezt jelentette ki a számvevőszék a 2015-ös éves ellenőrzési jelentésében. Továbbra is folytatni fogjuk az együttműködést az audíthatóságokkal, a cselekvési terv végrehajtása még zajlik. Javítottuk az együttműködést és koordinációt a DG Kompal is. Ezekben az ügyekben tehát együtt dolgozunk a tagállamokkal azon is, hogy tisztázzuk ezen a téren a szabályokat. Monsieur Seber, je n'ai pas pu, ich konnte jetzt nicht hören. Nem hallottam, hogy a bizottság miért nem hozott korrekciós intézkedést, miért volt szükség egyáltalán arra, hogy a számvevőszékre felhívja a figyelmet, ha esetleg kitérne erre, még mielőtt továbbadná a stafétabotot a kollégájának. Köszönöm. Az első ajánlás az inkább a DG Compra vonatkozik. Biztos vagyok benne, hogy a kollégám erre válaszolni fog, de látja elnök asszony a szembevőszék, az a feltárásra és korrektív lépésekre is vonatkozik, hogyha nem tartják be a szabályokat. És a szembevős szék kijelentette, hogy a mi hibafeltárási tevékenységünk az nagyon hasonlít az audíthatóságokéhoz. Azt hiszem hét tagállamra utaltak, ahol a bizottság korrekciót kért, illetve korrekcióra kötelezte a tagállamot, az érintett tagállamot, és a Digicom pedig monitoring rendszert használ a tagállamokban. Dankeschön. Köszönöm szépen, Szukop úr, parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én három ajánlásról fogok beszélni, amelyeket a bizottság elutasított. De mivel rákérdezett a korrekcióra is, hadd kezdjem talán ezzel röviden. Az igaz, hogy minden évben a Digicomp oldaláról versenyügyi szempontból egy monitoring gyakorlatot, egy monitoring folyamatot viszünk végig. 30% volt a legutóbbi eredmény, de az, hogyha hibát árunk fel, még az sem jelenti mindig azt, hogy állami támogatást, megengedhetetlen állami támogatást nyújtottak. Előfordulhat, hogy az eljárás jogi követelmények sérülnek, lehet, hogy témában nem volt valami kompatibilis, vagy a csoportmentességi rendelet szabályainak nem felelt meg, és így tovább. Az ilyenfajta esetek is oda vezethetnek, hogy jelentős lesz a hiba arány. Hogyha megnézzük az eljárással kapcsolatos hibákat, tehát hogy mondjuk nem volt meg minden megkövetelt feltétel, ugye kiderül, hogy a gyakorlatban egyébként teljesültek ezek a feltételek, akkor korrektív intézkedéseket teszünk olyan formában, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamok a jogalapot esetleg megváltoztassák, a jogszabályokat úgy igazítsák, hogy azok megfeleljenek a szabályoknak, de hát nyilván egy ilyen esetben nem lehet a múltbeli támogatást visszavonni. Ez az oka a különbségeknek, ugye a hiba arányok, illetve a visszavont támogatás sok között. Voltak olyan tagállamok, akik önkéntesen fizettek vissza, anélkül, hogy a bizottságnak eljárást kellett volna kezdeményezni e tekintetben, és arra kényszeríteni úgymond a tagállamot, hogy megtegye a visszafizetést. Akkor hadd térjek rá a három ajánlásra, tehát amelyeket említettem. Az első, hogy a bizottság vizsgálódjon olyan projektek esetében, ahol ezt a támogatást nyújtották, és még a Leipzig-Halle ítélet előtt történt ez ezek a infrastruktúrális befektetések el kell dönteni, hogy ezek hova esnek, milyen szabályok alá, és hogy milyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódnak. Tehát volt az ítélet előtt bizonytalanság, de a Leipzig-Halle ítélet az helyre tette ezeket a dolgokat és most már a pontosított szabályokat ettől a pillanattól kezdve a jövőre nézve lehet alkalmazni, visszamenőlegesen viszont nem lehet a múltban változtatni. Amire Zéber úr már utalt, azt én is kihangsúlyoznám, én nem gondolom, hogy a helyszínen, a tagállamokban olyan hatalmas lenne a probléma. A tavaly fogadott el a biztosok kollégium egy dokumentumot, ahol pontosították azt, hogy a Leipzig-Halle ítélet nem vonatkozik valamennyi infrastruktúrális projektre. Itt tulajdonképpen pontosítják, hogy alapelvekben a vízellátás, szennyvíz, hálózat, közúthálózat, utak nem tartoznának ide, hanem az állami támogatás fogalmán kívül esnek. Tehát ez azt jelenti, hogy az olyan projektek, amelyek ideesnek, az olyan projektekre nem vonatkozik az állami támogatás szabálya. Viszont a rep- repterek, kikötők, a kikötőkhöz tartozó infrastruktúra ide esik. Itt ugye a verseny erősebb, több a magánszféra révén elérhető finanszírozás, és így tovább. Tehát a Leipzig hadler ítélet tartama korlátozott, és úgy gondoljuk, hogy visszamenőlegesen lépni nem lenne jó adminisztratív tehát csak az ítélet után a jövőre nézve lehet változtatni. Aztán a második ajánlás, hogy legyen egy központi de minimis nyilvántartás, amelyet a tagállamok készítenek, és a bizottságnál legyen ebből egy adatbázis. 200 ezer euróra rúg ez a csekély összegű de minimis támogatás azt kell ellenőrizni, hogy a tagállamok hogyan hajtják ezt végre, hogy a végrehajtás nyilván a tagállamok feladata, rájuk kell bízni. Van, aki egy ilyen központi nyilvántartást választ, vannak, akik más megoldást választanak, ahol a cégeknek kell nyilatkozatot tenni, és így ellenőrzik, hogy kumulatíve, tehát összességében a de minimis szintet nem haladja meg a támogatás. Tehát a tagállamok különböző módszereket alkalmaznak, és az a véleményünk, hogy ez így működhet. A harmadik ajánlás pedig szintén egy központi nyilvántartás a visszafizetendő forrásokra, pénzekre vonatkozó utasításokat tartalmazná ez. Volt egy bírósági ítélet néhány évvel ezelőtt, amely azt mondta ki, hogy a bizottság nem engedélyezhet támogatást egy olyan vállalatnak, amelynek még mindig van befizetendő, korábbról befizetendő támogatása, visszafizetendő támogatása. Ez a Degendorf elv, és ez vonatkozik a tagállamokra, tehát azok a tagállamok, amelyek nem kapták még meg a visszafizetést egy vállalattól, addig nem támogathatják azt a vállalatot, amíg a visszafizetés nem történik meg. Ezt pontosítani fogjuk majd. A, az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgálatában is, ami, ez, ami most zajlik. Egyébként azt sem gondoljuk, hogy egy Európa szert egy egész Európára vonatkozó közös nyilvántartásnak sok értelme lenne, mert a tagállamokra lehet bízni a végrehajtást, és mindenki más módszert is alkalmazhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Olaf részéről pedig Marian Színyi Dumász kap szót, hogyha nem jól ejtettem ki a nevét, elnézést kell kérjek. Köszönöm szépen. Elnök asszony, rövid leszek az audit folyamatok irányítási eljárásáról szólok. Az ajánlást már végrehajtottuk, és most már közös tipológiát használunk ebben a rendszerben, ami az állami támogatásokra vonatkozik. Köszönöm szépen, Herix úr. Mégis érdekes hozzászólásokat, véleményeket hallhattunk a bizottságtól is. Kérném, hogy nyilatkozzon ismét az egész komplexummal kapcsolatban. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hérik úr, elnézést kérek egy pillanatra, mondja az elnök. Oké. Okay. Yeah. Rendben, akkor újból nekifutok. Köszönöm, elnök asszony. A 4B ajánlással kapcsolatban szeretnék még néhány szót szólni. Itt arról van szó, hogy a 2012 előtt jóvá hagyott eseteket ismét meg kellene vizsgálni. Azt kell mondjam, hogy megemlítettem a számokat. 440 projektet hagyott jóvá ebben az időszakban, 2012-ig a bizottság, és hogyha megnézzük a bejelentett hibák arányát, ezek nem statisztikai adatok, de a Meritime külön jelentésből vettem ki az adatokat, tehát 2007 és 2012 között csak négy esetről adtak tájékoztatást, tehát abból indulhatunk ki, hogy itt van egy ismeretlen arány is, amelynél nem tudjuk, hogy mi történt. Elképzelhető, hogy komoly visszásságokra került sor, amelyek sértették az EU pénzügyi érdekeit, és erre szerettük volna felhívni a figyelmet. Ez elfogadható így, de azt is megkísérelhetjük, hogy feltárjuk, és megpróbáljunk fényt deríteni ezen ügyekre. Általánosságban véve azt mondhatom, hogy értem a bizottság érvelését, de Azért eh, teljes mértékben ez eh, nem így van. Foglalkoztunk eh, az illegális támogatásokkal, a jelentés 38-as oldalon is 2000-ből egy repülőtér kapcsán azt nyilatkoztuk, hogy amennyiben egy gazdasági tevékenység kapcsolódik az infrastruktúrához, állami támogatásokat nyújtanak, az Európai Bizottság pedig a jelentésből idézett, 1998 óta több támogatást állami támogatásnak minősítettek ennek fényében. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek állami támogatások, de vannak olyan esetek, amelyeknél hasonló irányú döntés született. Ezért úgy gondolom, hogy indokolt lenne még a lezárás előtt pontosítani ezeket az ügyeket. Ami pedig a kompatibilitást illeti, amit a versenyképességi főigazgatóság mondott. Igen, valóban így van, nem minden hiba kell, hogy pénzügyi korrekcióhoz vezessen. A táblázat egyébként a 34. oldalon tartalmazza azon eseteket, amelyek problematikusak, és a legutolsó oszlopban láthatók azon esetek, amikor a belső piaci elvekkel való összeegyeztethetőség szempontjából problémásak az esetek. 16 hiba következett be, ezek nem voltak összeegyeztethetőek. A bizottság ismertetése szerint az belső piaci elvekkel említettem, hogy ezzel szemben volt a DG Comp részéről az említett időszakban egy pénzügyi korrekció, ami pedig a három ajánlást illeti, amelyekre a versenyképességi főigazgatóság hivatkozott. A Leipzig Halle esetét már említettem, a múltban voltak olyan példák is, amelyek más irányba mutattak, ami a Deni minimis szabályt illeti, említette a jogbiztonságot az első esetben. Én is szeretném megemlíteni ezt. Ha van egy regiszter, amelyben utána tudunk nézni a különböző eseteknek, azt hiszem, hogy Portugáliában volt egy eset, amely a jelentésből is kiderül, ez szintén biztonságot nyújt. Ha tudjuk tehát, három évben nyújtott támogatásokat össze kell vetni, és meg kell nézni, hogy a 200 ezres határt átlépjük-e. Ez jogbiztonságot nyújt, és azt hiszem, hogy a költséghatékonyság szempontjából is fontos. Biztatnunk kellene a tagállamokat arra, hogy ebbe az irányba lépjenek, és egy ilyen fajta nyilvántartást vezessenek be. A legutolsó ajánlás pedig a Degendorf elvvel kapcsolatban itt arról van szó, hogy új támogatásokat nem nyújthatunk egészen addig, amíg egy vállalkozás eleget nem tett a visszaszolgáltatási követelményének. Azt hiszem, hogyha ez egy tagállamra vonatkozik, ez igaz, ugyanakkor nagyon sok vállalkozásból áll a helyzet, amelyek Európa szerte tevékenyek, és valószínűleg nagyon nehéz lesz így áttekinteni Európa szerte a helyzetet. Éppen ez itt egy központi regiszter, egyfajta uniós adatbázis nagyon hasznos lenne a fokozottabb jogbiztonság érdekében, hogy biztosíthassuk azt, hogy nem kapnak vállalkozás, olyan vállalkozások támogatásokat, amelyek még nem fizették vissza a behajtandó összegeket. Köszönöm szépen, Szalafranka kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani először is az előadónak, a számvevőszék képviselőinek és a bizottságnak is a hozzászólásokat ebben a nagyon érdekes vitában. Ebből is láthatjuk, hogy a római szerződés is meghatározta azt az alapelvet, hogy a közös piacra építjük a versenyképességet. Az alapszerződés, amelynek 60. évfordulóját most ünnepeltük a hétvégén, szintén rendelkezik arról, hogy az általunk létrehozott eszköz egy harmonizált és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődést kell, hogy előidézzen, és a kohéziós politika is ezt a célt szolgálja. Ebben a kontextusban nagyon érdekes megvizsgálnunk a számövőszék adatait, ugyanis azt mondják, hogy 500 5, 5 milliárd az említett összeg, 137 milliárd kapcsolódik a kohéziós politikákhoz. Ebből pedig egyértelműen kiderül, hogy teljesen független attól, hogy milyen alkalommal kerül sor most, milyen alkalommal kerül sor most az előterjesztés. Azt hiszem, hogy 137 milliárd állami támogatás az Európai Unió más politikáihoz kapcsolódik. Tehát elnök asszony, felmerül bennem a kérdés, most érkeztem az ülésre, hogy nem lenne megfelelő megvitatni ennek a, ezt a témakört már csak az összegek jelentősége miatt is. Ezek ugye más szakpolitikákat is érintenek, nem csak a kohéziós politikát. Ami pedig konkrétan ezt a jelentést illeti, két dolgot szeretnék megemlíteni, kiemelni. Először is a bizottság képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség a bekövetkezett hibák, valamint a behajtott, vagyis új, újból visszaszerzett követelések között. Ez ugyanis tanúskodhat arról, hogy ez az állami támogatási rendszer mennyire hatékony vagy sem. Hiszen itt nem természetüktől, természetük alapján illegális támogatásokról van szó. Éppen ezért szeretném tudni a számvevőszék képviselőitől, vagy a bizottság képviselőitől, hogy mi a különbség abszolút értelemben véve a kohéziós politika kapcsán bekövetkezett hibák, valamint a visszaszerzési ráta, a visszaszerzési arány között. Hallottuk a számvevőszéket, az előadót is, és úgy gondolom, hogy ha létezne egy frissített adatbázis, illetve koordináció nem csak a tagállamok között, hanem a különböző bizottsági főigazgatóságok között is, ez abszolút szükséges lenne szerintem, és természetesen jobb koordináció szükséges a tagállamok között is. Elnök asszony, ez az utolsó megjegyzésem, nagyon nagy érdeklődéssel és figyelemmel olvastam a számvevőszék jelentését, és aggodalommal látom, hogy van öt tagállam, amely igazából nem tesz eleget nem felel meg az ex ante vizsgálatnak, amely alapján az Európai Bizottság szerint a támogatások nyújthatóak, ugyanis itt az Európai Bizottság szabályaival összeegyeztethetőnek kell lenni a támogatás feltételeinek. Tudjuk, hogy kiről beszélünk. Vannak tagállamok, amelyek nem tesznek eleget az ex ante feltételrendszernek, ez pedig egy nagyon rossz precedens szerintem, hiszen a jogállami normák csak akkor érvényesülhetnek, hogyha mindenki betartja őket. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó kérdések voltak ezek. Széber úr, parancsoljon. Ön és a kollégái. Yes, thank you very much. Uh, concerning the, the amounts of financial... Ami a pénzügyi korrekciók mértékét illeti a kohéziós politikák esetében, a számvevőszék azokra a kalkulációkra utalt, amelyek az tagállamot illetettek, és a DJ Regio 80 ilyen korrekciót indított el. de csak olyan esetekről van szó, amikor a számövőszék közvetlenül a tagállamokhoz tudta kötni a, az állami támogatást. Volt, hogy különböző aspektusokat is figyelembe vettek, mint például az állami támogatást, és így nem tudták a, megállapítani azt, hogy a pénzügyi korrekció valóban az állami támogatáshoz kötődött-e. A bizottság minden egyes esetet nyomon követett, amelyről a DASZ jelentésben is szól volt, és nyomon követjük az olyan eseteket is, amelyeket mi vettünk észre. A számszék egyetemen rámutat ezekre a jelentésében, és elmondják azt, hogy a bizottság korrekciós intézkedései azokra vonatkoztak, amelyeket ők maguk vettek fel. Volt egy projekt, ahol nagyon súlyos szabálytalanságok voltak állami támogatás szempontjából, a DESZ jelentésben a 100%-os aránynak találták. Még akkor, hogyha van a tagállam részéről ebben az esetben értesítés, a bizottság megvizsgálja azt, hogy a támogatás összeegyeztethető-e a szerződéssel. Tehát nem arról van szó, hogy egy hiba ráta közvetlenül kötődik bizonyos eurókhoz, akkor ezt vissza tudja követelni a bizottság. Néha arról van szó, hogy KKV bónusz kapnak bizonyos feladatok, ami nem mindig helytálló, ami az ott tagállamot illeti, amelyek esetében nem minden ex ante feltétel teljesült a partnerségi megalapodás aláírásakor, ezek esetében különböző cselekvési tervet dolgoztunk ki az ex ante feltételrendszer szempontjából. Ez a tagállam, öt tagállam rendelkezik cselekvési tervekkel, és némelyik egy részét már el is fogadták akkor, amikor aláírták a partnerségi együttműködést, de ezeket a cselekvési terveket azért szabtuk meg minden tagállam számára, hogy ezeket nyomon követhessük, és bizonyára tudják, hogy egyetértünk a számvőszék ajánlásával, hogy az Európai Bizottságnak döntéseket kell hoznia akkor, amikor információt kapunk júniusban majd ezen cselekvési tervek végrehajtásáról, amelyek az ex ante feltételekre vonatkoznak. A bizottság eltökélt abban a tekintetben, hogy a szankciókkal éljen akkor, hogyha nem valósulnak meg ezek az ex ante feltételek a jelentés készítés idején elnök, nem hallottuk az öt tagállam nevét. Melyek voltak ezek? A bizottság cselekvési tervében megnevezzük ezeket a tagállamokat, és köszönöm a számvevőszéknek, hogy figyelembe vették a mi jelentésünket is. Olaszország, Románia, a Cseh köztársaság, Horvátország és eh, a szlovák köztársaság voltak ezek a tagállamok. A cseh köztársaság információim szerint csak 2006 végén küldte el az információkat a cselekvési terv végrehajtásából. Személyesen én nem tudom, hogy mi a helyzet a, másik, a többi négy tagállammal, de persze információt kérhetünk erről is. Elnök, a DJ.com kíván bármit szólni a témában. További képviselők nem kérnek szót, Ali úr végezetül. Thank you, Madam Chair. I would like to, uh, thanks for... Köszönöm szépen, Elnök asszony, szeretném megköszönni a további információkat, amiket a bizottság és a számvevőszék a rendelkezésünkre bocsátott, és köszönöm a kollégák megjegyzéseit is, amelyek fontos szempontokra hívták fel a figyelmet a tagállamok és a bizottság közötti koordinációra, illetve a bizottság szerkezetén belüli koordinációra. Ez ugye nagyon fontos, mert az ex ante kondicionalitás esetében fontos a koordináció. A javaslatokat mindez ugye befolyásolja majd a munkadokumentum végleges változatába be fogjuk venni a kollégák javaslatait. Köszönöm. Köszönöm szépen, elértünk ezen napi rend végére. Köszönöm a számövőszéknek, a bizottságnak, az Olafnak az információkat. Úgy vélem, hogy hamarosan ismételten napi rendre kerül majd ez a téma, hiszen az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme az állami támogatások kapcsán eh, nagyon is fontos eh, számunkra már csak az összegek tekintetében is. Köszönöm, hogy itt voltak ma. Tehát lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, visszatérünk a hetes napirendi pontra. Nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzése. Markus Pipa, a jelentés készítője, meg is kapja a szót a saját kezdeményezési jelentésének bemutatására. Tessék! Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm azt is, hogy ilyen rugalmasan járt el, és így felcseréltük a napi rendi pontokat. Valóban itt eh, a nem kormányzati szervezetek finanszírozásáról van szó. Azt szerettük volna megvizsgálni, hogy eh, az NGO-k, amelyek eh, EU pénzeket kapnak, mit tesznek ezekkel a pénzekkel. Előre kell bocsátanom azt, hogy szinte lehetetlen eh, megbízható adatokat eh, kapni. A bizottság sokat tett annak érdekében, hogy adatokat szolgáltasson nekünk, de még egy olyan egyszerű kérdés, mint például, hogy mondják meg, hogy még az az öt legnagyobb NGO, amelynek nincs kötelezettsége arra, hogy a végkedvezményezettekre vonatkozó átláthatóságot biztosítsa. És úgy tűnik, hogy ezt sem tudták megadni, ezt a, az információt. Az első eredmény a jelentés kapcsán az az, hogy nagy gondok vannak azzal, hogy igazi adatokat kaphassunk saját szakértői véleményt, és kértünk másodlagos forrásokból, és ennek az eredménye a jelentés maga. Úgy tűnik, hogy sok pénzt adnak ki. 2010 évben 1,4 milliárdot adtunk ki, és ennek 70%-a 272 nem kormányzati szervezeteket érintett. Európában több ezer NGO van, de csak nagyon kevés kap európai támogatást. Ennyi lett volna az előzetes megjegyzésem, ami az adatok elérhetőségét illeti. Néhány általános megjegyzés magáról a jelentésről. Be kell valljunk, valljuk azt, hogy az NGO-k, főként itt Brüsszelben, nagyon értékes segítséget nyújtanak a politikai döntéshozatal tekintetében, hiszen olyan információkat adnak nekünk, amelyeket más helyről nem kapnánk meg, és úgy véljük, hogy a magántámogatásokon kívül rászolgálnak az állami támogatásra is. De rá is tértünk a problémákra, ugyanis a jelentés kapcsán rájöttünk arra, hogy az európai adópénzek felhasználása ezen a területen nincsen megfelelően dokumentálva, és néhány mozaik darabot össze kell tehát még szednünk. Ez egy kritikai pont lenne. A másik kritikus pont, kritikai pont az az, hogy egyre inkább az a benyomásunk, hogy a nem kormányzati szervezeteket fizetik, pedig hamis tényekkel dolgoznak, úgynevezett fakes -szel. Tehát vannak olyan kezdeményezések, amelyek tudatosan hamis információkat terjesztenek, mégpedig közpénzekből, és ez nem elfogadható. Alapvető probléma az is, hogy a bizottság részéről támogatnak bizonyos civil szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket, elmondják azt, hogy hogyan lehet lobbizni például a parlamentnél, vannak oktatások ebben a tekintetben, és demokrataként felmerül a kérdés bennem, hogy hogyan lehet az, hogy a végrehajtó szerv oktatást végez lobbisták számára arról, hogyan kell a jogalkotókat befolyásolni, vagyis bennünket. Nem igazán fér a fejembe az, hogy ilyesmi előfordulhat, és nem vagyok alkotmányjogász, vagy ilyesmi, de mégiscsak felmerül a kérdés, hogy ez összeegyeztethető-e az Európai Unió alap elveivel, és fontos része ezért ez a jelentésnek. Úgy vélem, hogy ezt a kérdést mindenképpen meg kell vizsgálni intenzívebben. Néhány konkrét követelés az átláthatóság biztosítására. Úgy véljük, hogy nincs egyetemű kategorizálása az NGO-knak. Minden főigazgatóság saját rendszerrel rendelkezik erre vonatkozólag, hogy, és ez sokkal nehezebbé teszi a pénzek összehasonlítását, nincs egységes regisztrációs eljárás. Tettünk javaslatot arra, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az átláthatóság javuljon. Többek között azt javasoljuk, hogy a támogatott NGO-k, hogyha a, hogy a összbevételük 10%-át az EU-tól kapják, akkor ezt a honlapon vagy egy regiszterbe fel kell tüntetni, nagyobb átláthatóságra van szükség. Nyilvánosság kell hozni a az alkalmazottak fizetését is, néha itt elég nagy meglepetések voltak ugyanis, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen lobby kapcsolataik vannak, milyen politikai kapcsolatai vannak a közpénzből támogatott NGO-knak. Azt is javasoljuk, hogy legyen egy önkéntes európai védjegy, tehát itt lennének bizonyos kritériumok, és ezek kaphatnának bizonyos fajta könnyítést a információs kötelezettségnél, jelentési kötelezettségnél. Pozitív megközelítés már van az Európai Bizottságnál, ami az adatok begyűjtését illeti. A DEFCO és még más főigazgatóságok is foglalkoznak már ilyenfajta regiszter kidolgozásával, ezt ki lehetne még bővíteni szerintünk. Az átláthatóság kapcsán úgy véljük, hogy tudnunk kell a különböző átfedéseket, tudnunk kell azt is, hogy mi történik a pénzzel, milyen NGO-k kapnak pénzeket, második, harmadik lépcsőben ebből az európai pénzekből, és szeretnénk többet tudni a nagy NGO-k és a kis NGO-k személy összetételéről. Szerintem az adófizetők számára is fontos az, hogy átláthatóság legyen, ugyanúgy, mint bármilyen más támogatási program esetében. Egységes vizsgálati táblázatokat javasoltunk, azt szeretnék, hogy egységes lenne a kritériumrendszer, amelyek alapján a vizsgálatokat végzik. Nagyon fontos a végfelhasználókra vonatkozó átláthatóság is, tehát hogy meg lehessen mondani azt, hogy ez a projekt tényleg megkapta az európai pénzeket, ugyanúgy, mint a strukturális alapoknál, de itt mindenképpen szükség van a tagállamok támogatására, mert az Európai Bizottság ezt egyre nem tudja elvégezni. Utolsó kérdés, de nem utolsó sorban, Sajnáljuk azt, hogy a számvevőszék ez idáig nem foglalkozott intenzíven ezzel a témakörrel. Azt követeljük a számvevőszéktől, hogy minden olyan hiányosságot, amit ebben a jelentésben megneveztük, azt eh, vizsgálják meg egy külön jelentésben. Sajnáljuk azt is, hogy az OLAF ez idáig eh, nem tudott információval szolgálni az egyes eh, NGO-k vonatkozó pénzügyi információt tekintetében nem kapott információt a bizottságtól. Ennyi lenne a mi jelentésünk, és még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, hogy a nem kormányzati szervezetek rendkívül fontos munkát végeznek, főként az Európai Parlamenti döntés az döntéshozatali munka tekintetében, de átláthatónak kell lenniük, mert hogyha átláthatóak és igazi tényekkel állnak elő, akkor sokkal fontosabbak számunkra. Köszönöm szépen. Stász kolléga két szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian először is Jávor Benedek nevében szeretnék beszélni, aki most nem tudott eljönni ide, de egyeztettünk még egyszer elmondani azt, hogy volt egy meghallgatás eh, ennek kapcsán, és eh, az én konklúzióm a meghallgatás kapcsán az az volt, hogy minden jelenlevő, de maga a bizottság is nem indultak ki abból, hogy az NGO-knál túl nagy problémák lennének. Ez kicsit sajnálom Piper úr megközelítésében, pedig általánosságban jól kijövünk egymással, de sajnálom azt, hogy negatív a hang nem az NGO-k tekintetében. Persze most hangsúlyozta azt, hogy nagyon jó munkát végeznek ezek a szervezetek, kétszer is kihangsúlyozta ezt a bevezetőjében, hogy mennyire fontosak ezek a szervezetek, nagyon fontos az, hogy társadalmi relevánsak legyenek, de mégis a jelentésében negatívan közelíti ezt meg. Piper úr, én úgy gondolom, hogy az ön jelentése igazából egy kicsit tiszt, nem igazán tisztes, tiszteletteljesen beszél az NGO-król, ugyanis a jelentésből azt tűnik inkább ki, hogy sok, problémák van, sok probléma van az NGO-knál, specifikus problémák vannak az NGO-k esetében, de erre bizonyítékot nem szolgáltat a jelentés. Nem találtam ezt a jelentésében, de a meghallgatás során se hallottam bizonyítékokat erre. Úgy vélem, hogyha már a nem kormányzati szervezetekről beszélünk, akkor nagyon fontos az átláthatóság, a nyíltság nagyon fontos, de maguk a, ezek a szervezetek is ezt elismerték a meghallgatás során, de a diszkrimináció ellenesség elve alapján abból kell kiindulnunk, hogy ezeket az NGO-kat nem kell másképp megközelítenünk, mint bármilyen más szereplőt. Úgy vélem, hogy úgy, ahogyan ön most ezt a kérdést megközelíti, ez ahhoz fog vezetni, amit másoktól is hallunk, úgy gondolják, hogy túlságosan nagy az administratív teher, és az ön megközelítésével ez még inkább növekedni fog. Jó az, hogy azt ajánlja, hogy a végfelhasználókat, a végkedvezményezetteket válasszuk le, hogy hogyan használják fel az európai pénzeket, ez jó, de vannak olyan bekezdések az ön jelentésében, amelyek nem egyeteműek. A hatos bekezdéssel kezdem. Úgy vélem, hogy nagyon homályosan fogalmaz itt a hatos bekezdésben, néhány kijelentést tesz, és a kérdésem az az, hogy milyen konkrét tényekre alapozza azt, hogy az NGO-k így járnak el. Hetes bekezdés. Ez egy olyan bekezdés, amely az Európai Bizottsághoz szól, de őszintén szólva, én szeretném, hogy ezt kicsit elmagyaráznák, ugyanis én nem értem a problémát, amit ön felvet itt. A felelősség vállalása, átláthatóság, ezek persze fontosak, ezeket üdvözeljük. Ezt a frakcióm és én is támogatom, a 12-es bekezdésről van most szó, de nem hiszem, hogy az NGO-k több, többet vételének, mint uh, más szervezetek. A 12-es bekezdés tényleg azt sugalja, hogy specifikus problémák vannak az NGO-k esetében, az elszámoltathatósággal. Ugyanez vonatkozik a 25-ös bekezdésre is. Tudjuk, hogy az NGO-knak szánt pénzek nagy része olyan pénz, amelyet arra használnak, hogy EU politikák végrehajtását garantálják. Például az EU fejlesztési együttműködésére az NGO-k pénze nem arra megy, hogy a politikákat befolyásolják. Én, én megértem azt, hogy eh, vannak eh, olyan NGO-k is, amelyek eltörekednek, de és itt ezért szükség van egy átláthatósági regiszterre, de az olyan NGO-k, amelyek eh, a helyszínen használják fel a pénzeket a fejlődő országokban, Szerintem ott az átláthatósági regisztert másképp kell kialakítani. A 34-es bekezdés számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan. Azt sugalja feketén fehéren, hogy az ngo csalnak. Anélkül teszi ezt, hogy bármilyen fajta bizonyítékot felhozna. Ez egy olyan bekezdés, ahol egyértelműen negatívan fogalmaz, de nem mondja meg, hogy mire alapozza ezt. Piper úr, az alap probléma az az, és ez egy kérdés is önhöz, és ez kitűnt a meghallgatásból, és hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi az NGO definíciója. Milyen fajta NGO-ra gondol ön a jelentése kapcsán? Volt egy kény, ez egy kényes pont volt a meghallgatás során. Kell egy jó definíció, de amikor ön az NGO-król beszél, akkor ön hivatalos szervezetekről is beszél, mint például a Business Europe-ról, vagy, vagy ezt kérdezem inkább öntől, hogy alapítványokról is beszél, olyan alapítványokról, olyan szervezetekről beszél, amelyek a politikát próbálják befolyásolni, vagy csak olyan NGO-król beszél, amelyek eh, nem profitközpontúak. Ugyanez advocacy szervezetek ezek, amelyekről ön beszél? Tehát mindenképpen kellene egy definíció, és hogyha szeretnénk jó irányba terelni ezt a jelentést, akkor meg kell állapodni frakciókon átnyúlóan, hogy milyen fajta szervezetekről beszélünk, és nem szabad ezt így függőben hagyni. Az egyes bekezdés ön arról beszél, hogy a hozzájárulnak a politikai döntés hozatalhoz. Emiatt szerintem az egész jelentés egy kicsit kiegyensúlyozatlan lesznek módosítóink, és majd önnel még bilaterálisan is kívánunk egyeztetni annak érdekében, hogy a félreértéseket el lehessen kerülni. Kollege Pirinski, bitte. Pirinski, Kollege. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én is helyettesítem Puketó kollégámat, aki árnyék előadó, és az ő megjegyzéseit fogom átadni önöknek a jelentéssel kapcsolatban. Először is a kollégám megállapítja, hogy a jelentéstervezet nagyon alapos. Ez üdvözlendő. Azonban emellett több aggályt is megfogalmaz. Ezek majd módosító indítványok formájában meg is fognak jelenni, hogy ezeket az aspektusokat, amelyeket megkérdőjelezhetőnek talál kollégám, kiigazítsa. Először is robusztus és objektív adatokon kell, hogy alapuljon a jelentés, és úgy tűnik, hogy a hivatkozásokban több forrás is, mert ugye több forrás is megnevezésre kerül a jelentésben, megkérdőjelezhető, ugyanis nem objektív. A preambulum bekezdésekben is vannak statisztikai adatok, ahol kollégám üdvözölné, hogyha a források tisztázhatóak lennének. Másodszorban általános megjegyzés a jelentés tervezetről az, hogy az arányosság elvét tiszteletben kell ta- tartani. A bizottság és a civil szervezetekkel kapcsolatban nem reális állításokat tesz a szöveg, amelyek nem arányosak a kockázatokkal. Ha javítani szeretnénk a helyzetet, ahelyett, hogy nagyon összetetté tesszük a rendszert, és így működésképtelen lesz. Jobb, hogyha azokat a területeket emeljük ki, ahol lehetséges és szükséges javítani. előadó kollégám azt mondja, hogy persze ezt ne értsük félre, lehetünk ettől ambiciózusak, de mindenképpen a realitás talaján kell maradni. A további akadályok megteremtése csak nehezíti a civil szervezetek munkáját, és ezért inkább a rendszerre kellene koncentrálni, nem pedig a civil szervezetekre magukra. A jelenlegi adminisztrációs rendszer a támogatások esetében túlságosan nagy terhet ró, különösen a kis civil szervezetekre, az első az ötös bekezdésre vonatkozik, illetve a pénzek elosztására a társulások között. Az első módosító, és az elnékelőadó kollégám véleménye szerint van logika abban, hogy az úgymond anyaszervezetek osszák szét a támogatást, de csak akkor, hogyha követik a szabályokat a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozóan, a hálózat formájában végzett munka az ilyen szervezetek esetén előnyös, az EU számára is előnyös, mert így, előnyös, mert így a projektek hatékonyabban ö, mennek végbe. Voltak már hasonló megjegyzések, de árnyék kollégám is szeretné azt elmondani, hogy nem világos, hogy az előadó azt javasolja-e, hogy a hatós bekezdés az csak a civil szervezetekre vonatkozom, vagy pedig minden kedvezményezettre hogyha csak a civil szervezetekre vonatkozik, akkor ugye diszkriminatív, ha pedig a másik esetről van szó, akkor túlságosan nagy terheket rogunk minden kedvezményezetre. Az árnyék előadó szerint vannak itt veszélyesen ambiciózus lépések. A hetes bekezdés az eléggé kétes megállapításokon nyugvó kritikát fogalmaz meg a bizottsággal szemben az átláthatósággal foglalkozó szakasz esetén kollégám támogatja azt, hogy erős és jól működő átláthatósági nyilvántartás valósuljon meg. Egy ilyen nyilvántartás használata pedig legyen kötelező az összes kedvezményezett számára. Természetesen ezt a jelentéstételt a bizottság ellenőrizze. Aztán az EU-s támogatás reklámozásának a szabályát is be kell, hogy tartsák a szervezetek. Árnyék előadó kollégám további pontosítást kér az előadótól az átláthatóság kapcsán. Egyetért kollégám az átláthatóság megerősítésével, azonban az a véleménye, hogy minden kedvezményezetre kell, hogy vonatkozzon egy ilyen követelmény, nem pedig csak és kizárólag a civil szervezetekre. Az ellenőrzésről szóló szakasz esetében is hasonló a vélemény. Tehát a helyzet javítását támogatjuk, de hogyha nem érthető, hogy, de nem érthető, hogy miért teszünk ennyi plusz terhet a civil szervezetek vállára, különösképpen az övékére. A bizottsági rendszerek között és belüli koordinációt erősíteni kell, a módszertan eltér az egyes bizottsági főigazgatóságok között, tehát itt egyetért kollégám az előadóval abban, hogy a harmonizált szabályok minden EU-s támogatás esetén kellene, hogy működjenek. A civil szervezetek és egyéb lobbisták esetére a bizot, számára a bizottság képzést nyújthat, és végül pedig azt is kérdezi a kollégám, hogy a nyolcas bekezdésben az előadó a költségvetési rendelettel kapcsolatos képzést támogatja, ezt legyen szíves pontosítani. Ha igen, akkor érdemes lenne egy picit átfogalmazni a bekezdést, hogy világosabb legyen a szöveg. Tehát ezek kollégám agályai, amelyeket szerettünk volna megosztani. Köszönöm Pirinszki úr, néhány percre helyettesítem elnök asszonyt, és én is a hozzászólók listáján vagyok. Nekem három kérdésem van csupán. Nem tudtam részt venni sajnos a workshopon, és elnézést kérek, mert nagyon érdekes volt a téma. Három egyszerű kérdésem van, ami eszembe jutott, miközben ön beszélt. És egyébként hasonlít ez azokhoz a felvetésekhez is, amiket Darts Tess hangoztatott. Tehát, hogy az információk Engem is érdekel, hogy milyen forrásokat használt, nyilvánosan elérhetőek voltak ezek a források, milyen bizonyítékai voltak, tények, és így tovább, mert én ezt nem tudtam beazonosítani, hogy mit használt fel a tervezete készítéséhez. Aztán pedig a civil szervezet meghatározása is ide tartozik, ahogy ön említette, a a jelentésében túlságosan összekapcsolódik mindez a lobbyistákkal az átláthatósági nyilvántartásban, de számomra nem minden lobbyista civil szervezet, és nem minden civil szervezet lobbyista. A foglalkoztatási szakbizottságban az ágazatokkal, a vállalkozásokkal, illetve a szakszervezetekkel is sokat dolgozunk, és persze hát nyilván a vállalatok az érdekeiket képviselik, és vannak olyan szervezetek, amelyek nem non-profitok, de itt egy kicsit én szeretném, hogyha jobban megmagyarázná, hogy milyen civil szervezetekről van szó, és hogyan osztja fel őket. Végül pedig az Olafot is említette a jelentésében. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e most valamilyen vizsgálat, amely most zajlik a civil szervezeteket érintően, vagy esetleg tudja azt, hogy voltak erre példák a múltban? Hogy voltak vizsgálatok a múltban e tekintetben? Mert egyébként ez érdekes, hiszen említjük az Olafot. Köszönöm. Most pedig Szele Franka kolléga képvisel, következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy messze menőleg egyetértek az elemző, az előadó elemzésével, amelyet kifejt ebben a jelentéstervezetben. Az egyes pontban például hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezetek milyen fontos munkát végeznek a közösségi politikák területén, ezek végrehajtása során. Egyetértek ezzel a meglátásával. Részt vettem abban a vitában, amely nem kormányzati szervezetek finanszírozásával foglalkozott, és hallhattuk az ottani kételjeket is. Ezekkel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy a számok, amelyeket említünk, 1,5 milliárd euróról beszélünk, ezek nagyon fontos összegek, és Stice kollégának is mondom, hogy a De Jong jelentést a közelmúltban elfogadtuk, Celler úr itt van, az ő jelentését elfogadtuk, és osztom azt az aggodalmát, hogy nem szabad diszkriminálnunk a civil szervezeteket, de a De Jong jelentés is azt kérte a parlamenttől, illetve a képviselőktől, hogy pontosítsanak. Azt hiszem, hogy ebben az esetben a civil szervezetek felé sem szabad diszkriminációt alkalmaznunk. Jóváhagytuk elnök asszony a jelentést az állami támogatásokról a kohéziós politika terén, és indoklást, magyarázatot kérünk a tagállamoktól. Engem aggaszt az, amit Piper úr mondott a bevezetőjében, az a kapcsolatban, hogy, és idézem, lehetetlenség megbízható adatokat szerezni az ilyen tevékenységek finanszírozásáról, amelyeket a, amelyet az Európai Unió végez. Azt hiszem, hogy nagyon fontos figyelembe venni, hogy ez a politika nem következetes, nem koherens, én azt szeretném, hogy maximális átláthatóságot érvényesítsünk, az ellenőrző politikákat nyomon kövessük, és elnök asszony, nem szeretném szaporítani a szót, mert minden bizonyal az előadó válaszol majd a megfogalmazott kérdésekre. Számomra azonban fontos feltenni egy kérdést, amelyet a bizottság képviselőjehez intéznék. Említették, hogy több pontosításra van szükség. Melyek azok az ellenőrzések, amelyeket a nem kormányzati szervekkel végrehajtanak? És ahogy az előző jelentés kapcsán is rákérdeztünk arra a 138 milliárdra a kohéziós politikával kapcsolatban, itt hogyan használták fel ezen összegeket, és melyek voltak azok az összegek, amelyeket sikerült visszaszerezni, milyen mechanizmusok által az elmúlt években milyen mechanizmusokat alkalmaztak, csak hogy tisztán látsuk, hogy milyen horderei összegekről van szó. Egyetértek a kollégákkal, Piper úr jelentése, egy olyan jelentés, amely rátapint a lényegre, nagyobb átláthatóságra van szükség a finanszírozással kapcsolatban. Éppen ezért nagyon hasznos lenne, hogyha kapnánk adatokat, és elnök asszony, még egyszer jelezném, hogy osztom én is azt az aggodalmat, hogy vajon tényleg lehetetlensége megbízható adatokat szerezni az ilyen civil szervezetek tevékenysége kapcsolatban. Az előadó azt mondta, hogy ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy elérhessük azon célokat, amelyeket az Európai Unió kitűzött maga elé. Hogyha alapvető fontosságúnak tartjuk a nem kormányzati szervezeteket, és az előadó ezt teszi a jelentésben, akkor a különböző tevékenységek finanszírozása, valamint az általunk vallott elvek között következetességnek kell fellépnie. Nem valósíthatjuk meg a finanszírozást olyan mechanizmusok által, amelyeket nem, tudok, el, nem tudunk ellenőrizni, és nem kerülhetünk ellentmondásba a szerződésekkel sem. Azt hiszem, hogy abszurd lenne, hogyha az Európai Unió olyan tevékenységeket finanszírozna olyan mechanizmusok által, amelyeket nem tud ellenőrzése alá vonni, és amelyek ellentmondanak az Európai Unió célkitűzéseinek. A bizottság részéről Hilka Szádó asszony kap szót a Költségvetési Főigazgatóságtól. Elnézést kérek, Ali úr, nem láttam, parancsoljon. Köszönöm szépen. A kollégám tett fel kérdést, aki árnyék előadó, és kollégám szeretné megköszönni az előadónak a jelentést. Takola úr nagyon fontosnak tartja hogy amikor a civil szervezetek támogatásáról beszélünk, akkor nem csak a bizonytalanságról beszélünk, hanem arról a tényről is, hogy milyen célra használják fel a finanszírozást. Takula úr üdvözli azt a lehetőséget, hogy el lehessen utasítani a finanszírozást, hogyha az EU alapértékeivel szembe megy a civil szervezet tevékenysége, tehát a demokrácia és az emberi jogokkal például nemzeti és EU szinten is lehessen támogatást odaítélni, és még egy fontos téma az, hogy kerüljük el a szükségtelen adminisztratív terheket. Ha minden civil szervezetre közös kritériumok vonatkoznak, az nagyon jó célkitűzés, de lehet, hogy kisebb szervezeteknek felesleges bürokráciát teremt érdemes kihangsúlyozni, tehát hogy a kisebb méretű civil szervezeteket is vegyük figyelembe, amikor az új átláthatósági szabályról döntünk, hiszen ezek azok a szervezetek, amelyeket a leginkább érint a bürokratikus teher. Azt egyébként üdvözöljük, hogy minden szervezetre ugyanazok a követelmények vonatkozzanak. Köszönöm szépen, Hagi asszony következik. Thank you very much. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni minden képviselőnek a kérdést és hozzászólást. A bizottság nevében szeretném megköszönni a jelentéstervezetet is, és azokat az eszmecserét is, azokat az beszélgetéseket, eszmecseréket is, amelyeket tavaly tartottunk, még novemberben is a konzultánsokkal is, az előadóval is, tehát hasznos volt ezt az információ halmazt összegyűjteni. Osztjuk önökkel azt a véleményt, hogy a civil szervezetekre szükség van az Európai Unió politikáinak végrehajtásához. Nyilván nem ők az egyetlen szereplők ezen a téren, de nagyon fontos az általuk betöltött szerep. Ezért nem értünk egyet minden megjegyzéssel, ami elhangzott itt délután tehát azzal, hogy ez a jelentés negatív a civil szervezetek által betörtött szerep felé. Meglepett bennünket egyébként az ajánlások némelyike is, bármint amelyeket az előadó fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket lenne javasolt végrehajtani. Vannak nagyon jó felvetések is, amelyeket a bizottság megfogad. Az átláthatóság javítása például ilyen. Fontos intézkedéseket hozunk meg ezzel kapcsolatban. Az FTS rendszer, amelyet egyébként egy ajánlásnak köszönhetően dolgoztunk ki, ez egy parlamenti ajánlás volt, és 2010-ben dolgoztuk ki, ez apránként javult. Az igaz, hogy még mindig lehet rajta javítani. A térjek rá azokra a felvetésekre, amelyeket a jelentés megfogalmaz, és amelyekre önök is utaltak ma délután. Először is például az elszámoltathatóság és ellenőrzés a civil szervezetek esetében Ahogy elhangzott, a civil szervezetek az érintettek közé tartoznak, a szereplők közé tartoznak, nagyon fontosak, de csak egy kisebbséget képviselnek. Ha megnézzük, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk a projektek végrehajtásáról a civil szervezetek által, a bizottságnak nem az a véleménye, hogy az érintettek nek ezzel a csoportjával másként kellene bánni, mint a többiekkel. És egyébként, hogyha a jelentés ajánlásait megfogadjuk, akkor tulajdonképpen még szigorúbb bánásmódot is javasolnak, mint a más kategóriák, más csoportokkal. Egyébként a bizottság egy nagyon jól ellenőrzött rendszert, ellenőrzési rendszert alkalmaz, és vannak jogi eszközei is, hogy javítsa a végrehajtást, különösen akkor, hogyha csalásra vagy szabálytalanságra kerül sor. Ezeket az ellenőrzéseket rendszeresen végezzük, és orvosló intézkedéseket hozunk meg, ahogy erre szükség van, de nem csak a civil szervezetek esetében, hanem az összes többi partner esetében. Se nem több, se nem kevesebb nem vonatkozik a civil szervezetekre, mint a többi érintetre. A jelentéstervezetnek vannak olyan részei, amelyek a bizottság véleménye szerint nagyon bonyolítani tudnák a helyzetet. Megemlítek egy-két dolgot, például a jelentéstétel a civil szervezeteknél dolgozó személyekről, a hálózatokról, és így tovább. Egyetértünk azzal, hogy néha a hálózatban kell, hogy dolgozzanak, mert így hatékonyabbak, de annak érdekében, hogy a jogosult költségeket megtérítsék, ennek is szerepelnie kell már az eredeti javaslatban, amelyet benyújtanak a bizottsághoz, és ezt ért, kiértékeljük, tehát mi nem fogunk alvállalkozónak senkinek sem fizetni, hogyha nem eredetileg ezt nem említették, erről nem tájékoztatták a bizottság szolgálatait, és erről nem állapodtak meg. Ez az ex ante átláthatóság. the Commission is determined, in particular in this um, proposal of new financial Az új költségvetési rendeletre vonatkozó tervezet, amelyet benyújtottunk, segíti a költségvetés végrehajtását, illetve azt hogy, keve, azt, hogy kevesebb legyen a papírmunka, és inkább az eredmények elérésére, a feladat végrehajtására lehessen korlátoz, összpontosítani. És úgy érezzük, hogy a jelentésben egy-két megjegyzés nem e felé, a cél felé halad. Még valami fontos, amit meg kell említeni, a szabályok harmonizációja, illetve a központosított rendszer. Igen, igazuk van abban, hogy több harmonizációra van szükség, mert ugye konkrét programok azok eléggé eltérhetnek egymástól. Az érintetteket, akik részt vesznek a programokban, néha olyan helyzetbe hozzuk, hogy nem értik, hogy mi azok a külön, mik azok az okok, amelyek a eltérő bánásmódot magyarázzák de már eleve elég átfogó keretek vannak. A szabályok harmonizációja felé való elmozdulás, az átláthatóság és az ellenőrzés már eleve célkitűzés. Tehát például minden szabály megvan, ex ante, a tenderkiírás is, a kifizetésekre vonatkozó szabályok, a nyilvántartásra vonatkozó szabályok már eleve ugyanezek és szerepelnek a költségvetési rendeletben. De szerintünk még több harmonizációt és jobb átláthatóságot lehetne elérni akkor, hogyha elektronikusan lehetne benyújtani a kérelmeket, és elektronikusan lehetne ezeket kezelni, és már dolgozunk azon, hogy legyen egy ilyen elektronikus pont, ahol az összes információt össze lehet gyűjteni a kedvezményezettektől, vagy az alvállalkozóktól, és így tovább, tehát bárki től, aki megalapodást ír alá aztán a kedvezményezettekkel. Tehát ahogy a jelentés is megfogalmazza, ez valóban egy komoly javulás lenne, megpróbálunk e felé elmozdulni, tehát hogy a menedzsment az digitalizálódjon, mert így önöknek is egyébként könnyebben tudunk jobb minőségű adatokat átadni. És végül talán az utolsó megjegyzés, hogy mennyire látható ez a fajta támogatás, finanszírozás. A bizottságot meglepték azok a értékelések, legalábbis ezek közül néhány, amelyek szerepeltek itt a szövegben. Mert a civil szervezetek által kapott támogatás az tulajdonképpen kötelezően feltüntetendő, tehát ez már előre szerepel a feltételek között, már a kiírásban, és a szerződésben is, tehát világos az, hogy ezt fel kell tüntetni a szerződésben, amelyet aláírunk a kedvezményezetekkel, az összes civil szervezettel, tartalmazza ezt a klauzulát. Tehát, hogy ezt ki kell írni, fel kell tüntetni, hogy ők Európai Uniós támogatást kapnak. És ez az ellenőrzés részét is képezi. Tehát, hogyha nem teszik közé ezt az információt, akkor a bizottság intézkedéseket tehet a helyzet orvoslására, és ezeket meg is teszi. Végül pedig voltak, akik a civil szervezetek megfogalmazására utaltak, tehát hogy ez a definíció pontosan mit is tartalmazzon. Régóta gondolkodunk ezen a bizottságon belül is. A parlament is több tanulmányt készített egyébként, amely megerősítette, hogy akár kontraproduktív lehet a közös meghatározás keresése, mert a tagállamokban annyira eltérőek az, az erre vonatkozó szabályok, hogy a mai helyzetben egész egyszerűen nem lehetséges egy ilyen közös meghatározást elkészíteni, de egyébként nem is ez a célunk. A bizottság az önök kérését követve több mint öt évvel ezelőtt megpróbálta a számviteli rendszerben beazonosítani a profit és non-profit orientált szervezeteket. De ahogy felhívták erre a figyelmet többen is önök közül, ugye nem minden non-profit szervezet civil szervezet, tehát azért nem olyan egyszerű a helyzet. A jelen pillanatban a közös meghatározás nem lehetséges. És végül pedig hadd zárjam azzal, hogy visszatérek néhány szó erejéig az átláthatóságra. Az FTS rendszer, amelyet működtetünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb adatot rendelkezésre tudjuk bocsájtani, legalábbis mindent, amit a költségvetési rendelet előír, egy olyan cél, amelyen dolgozunk, és a javaslatok legtöbb része ettől a háztól érkezik. Reméljük, hogy a költségvetés végrehajtása során előbb, inkább előbb, mint utóbb, sokkal pontosabb információt tudunk majd önöknek átadni. Last word to... Köszönöm. Megadnám a szót az előadónak, Piper úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság válaszára térnék ki. Azt hiszem, hogy itt van néhány félreértés, vagy szándékosan félreértették, vagy véletlenül, de sehol sem beszéltem csalásról egyetlen egy helyen sem említettem azt, hogy a nem kormányzati szervek csalnának. Ez lenne az egyik, mi pusztán átláthatóságot szeretnénk, és hogyha a bizottság úgy érti, hogy akkor mindannyiuk esetében kötelező bebizonyítani, hogy mire fordítják a forrásokat. Ez lehetséges, ez lehet, de ez egy closed shopon belül valósul meg. A mi feladatunk, mi, mint képviselők nem kapunk betekintést abba, hogy milyen célokban állapodnak meg a civil szervezetekkel, és milyen irányba mennek. És ami tényleg meglep, az az, hogy a bizottság nincs tudatában a problémának. Én a hatalmak megosztásáról az iskolában tanultam, vagy az igazságszolgáltatás, a végrehajtó hatalom, stb. Itt pedig abból indulnak ki, hogy a végrehajtó hatalom a lobby szervezeteket tájékoztathat arról, hogy hogyan lehet a legjobban befolyást gyakorolni a tagállamokra vagy a képviselőkre. Ez felfoghatatlan számomra. Az Európai Bizottság nincs tisztában azzal, hogy vannak problémák. Erre azért kitérhettek volna egy kicsit. Ugyanakkor a bizottság képviselőjének azt a nézetét, hogy ez túl sok bürokráciát idézne elő, osztom, ezt nem szeretnénk, és egyetértek a kollégákkal is. Ami azonban a tájékoztatási kötelezettség kapcsán létezik, azt egységesíteni kell, ez a fő gondolat, hogy értékelni lehessen, egy külső értékelést lehessen végezni, és meg lehessen érteni ezeket a folyamatokat. Azt hiszem, hogy ez egy jogos követelés, és a Hölgy a Bizottságtól az FTS rendszert is említette. Ha közösen ezt egy kicsit jobban kiépítjük, és eh, egységes alapokra helyezzük a vizsgálati rendszert, amelynek keretében aztán mindenki ugyanazt teszi, mindenképpen egy komoly előrelépést jelentene. Ami pedig a kollégák hozzászólását illeti, ami az adatokat illeti, szeretném jelezni, hogy ezzel nem értek egyet. Itt ugyanis külső megbizatásban készült felméréseket használtunk fel. Feltettem egy egyszerű kérdést. A Horizon 2020 alapokon kívül vannak kedvezményezettek, a strukturális alapokon kívül ott is vannak végső kezdeményezettek, tehát a tagállamoknak ezt a listát nyilvánosságra kell hozniuk. A mezőgazdasági alapok esetében hasonló a helyzet, mi szerettük volna megkapni a azt a listát, amely tartalmazza a fő kedvezményezettek adatait, de gyakorlatilag egy helyben topogunk, mert ezen adatokat, számokat nem kapjuk meg. Éppen ezért eh, Martina, én sem értek egyet eh, az adatokkal, amelyeket eh, kezdetben ismertettünk, ahogyan az ALDE kollega sem, és azt hiszem, hogy mások sem értenek ezzel egyet. A bizottság részéről több jó szándékra volna szükség, hogy valóban beszolgáltassák, kiadják nekünk ezen adatokat. Az összes lobby szervezetet vagy érdekelt felett nem kell értékelni, hanem csak azokat, akik európai támogatásban részesülnek. És azt hiszem, hogy ebben az esetben tényleg jogos nagyobb átláthatóságot követelnünk, és valóban odafigyelnünk arra, hogy az Európa Bizottság stratégiai, politikai szempontból hogyan jár el, hogy valóban úgy legyenek elkötve ezen források, ahogy ezt fontosnak tartjuk. És ez a lényeg, ahogy a bizottság ezt fontosnak tartja. Hol van akkor az parlament ellenőrzése? Ezt jónak tartjuk? Hiszen itt valóban lobby szervezeteket ellenőrzünk, amelyek álhírekkel dolgoznak, Természetesen vannak erre vonatkozó példák, hogy ez hogyan is történik, és nagyon sok lobby szervezet az Európai Unió politikai céljai ellen ágál, ez is tény, és ezzel is foglalkoznunk kell, hogy valóban a saját ellenfeleinket még támogatni szeretnénk-e. Azt hiszem, ezek olyan pontok, amelyeknél az összes érintett félnek tisztán kellene a, a problémát. És végül, amit Bart mondott, sok területen túl bonyolultá vált minden, ez igaz. Itt gyakorlatilag egy kicsit túllövünk a célon, de nem tudtuk másképpen ezt megoldani. Lehet, hogy akkor egy kicsit ezen enyhítenünk kellene. És a jelentésben ezt majd együtt egyszerűsíthetjük. Salafranca kolléga szintén ebbe az irányba érvelt, remélem, hogy senkiről sem feledkeztem meg, a nem kormányzati szervek definíciója felőlem erre nincs szükség, de valamilyen egységes kritériumrendszer alapján kell értékelnünk, vizsgálnunk a nem kormányzati szervezeteket, ez a fő cél. Érdeklődve várom a vitát és a módosító indítványokat, valamint a tárgyalást is. Elnök, köszönöm szépen, ezzel akkor elékeztünk a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésének végéhez, most pedig egy közös bizottságülést kezdünk a Költségvetési Bizottsággal, és egy meghallgatást tartunk az Európai Beruházási Bankok és más bankok részvételével. Ezt előadóként meg is tehettem volna, de azt hiszem, hogy jó lett volna, jó, jó lenne, hogyha mindannyian meghallgathatnánk a többieket, és megvárnánk, míg bejönnek a többiek is. You should, you should